I think that we can uh, start. Szerintem kezdjük el a munkát. Scusate se passo subito all'italiano perché... Olaszul folytatom, mondja az elnök. Ugyanis nekem is egyszerűbb az anyanyelvemen beszélni. És akkor úgy tudok kérdezni a bizottságtól, hogy a bizottság képviselője ne értsen félre. Szeretném megköszönni a bizottságnak azt, hogy lehetővé teszi, hogy napirendre tűzzük ezt a kérdést, amelyről most szó lesz. Több frakció is kérte, hogy tűzzük napirendre ezt a kérdést, és nyilvánvalóan összefügg ez a nem régiben bekövetkezett botrányokkal, mind Európában, mind pedig nemzetközi szinten. Az Európai Bizottságnak az a szándéka, hogy négy jogszabálycsomagot fogadjon el a járművekre vonatkozólag. Az elsőt május 19-én elfogadtuk, a második jelenleg van készülőben, és mint ahogyan tudjuk, a komitológia keretein belül készülő jogszabályok esetében a parlament nem vesz részt a jogszabály kidolgozásában. Ezért szerettem volna most azonnal megkérdezni az Európai Bizottságtól, hogy hogyan is néz ki a helyzet, meddig jutott az Európai Bizottság a munkában. Szeretném elkerülni azt, hogy az egyszerű eljárás technikai kérdések egy második szakaszhoz vezessenek az Euró 6 esetében, anélkül, hogy a parlamentet bevonnák ebbe az egész folyamatba. Ebből kifolyólag szeretném az Európai Bizottságot megkérni, hogy tájékoztassanak bennünket, még mielőtt a komitológia keretein belül jogi aktusokat fogadna el a bizottság. A parlament nyilvánvalóan élhet fenntartással, az Európai Bizottság által előterjesztendő javaslatokkal kapcsolatosan. De most először is megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót Klán Kordigó úrnak. Kérem, ismertesse a jelenlegi helyzetet, és tájékoztasson bennünket azokról az eljárásokról, amelyeket az Európai Bizottság tervez, és utána majd megnyitom a vitát a kollégákkal, hogy feltessék a kérdéseiket. A bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen. Hát ahogyan elmondta, az Euró 5-ös és 6-os szabályokra vonatkozó rendeletek értelmében ugye korlátok kerültek meghatározásra, és ezeket a normál üzemmód keretében kell alkalmazni. Azonban ezeket csak az előzetesen meghatározott test, tesztciklusok keretében, az LCD keretében rögzítették az NEDC keretében, tehát laboratóriumi körülmények között. A tesztfeltételek kiegészíteni hivatottak a valós körülmények közötti feltételekkel, hogy ezekhez közelítsenek, ez utóbbiakhoz közelítsenek. Májusban született egy határozat, ami szerint vizsgáljuk ezeket a mérő rendszereket, és ez a munka akkor el is kezdődött, és megfelelőnek, alkalmazhatónak találta. Most van a második szakasz kidolgozás alatt, amelyel bevezetésre kerülhetnének azok a korlátok, amelyek alkalmazandóak lesznek az új teszt körülmények között. És ezzel a helyzet tulajdonképpen megelőzni azt, hogy visszaéljenek a, a teszteredményekkel. Korábban ugye diskrepanciák merültek föl a teszteredményeket illetően, hiszen a, a közúton észlelt eredmények a nitrogénoxidok tekintetében messze magasabbak voltak a teszt körülmények között mértekkel. Az a döntés született, hogy Ezeknek a teszteknek az elfogadása, illetve az elfogadandó feltételek a korlátok vonatkozásában azt várják, azt feltételezik, hogy a komitológiai eljárás keretében rögzítsük a feltételrendszert is, ezen dolgozunk jelenleg. Volt egy első megbeszélés e hónap 6-án elsőként, amikor a lehetséges megközelítést készítettük elő, és a szándékunk az, hogy egy második fordulóra is sort kerítünk még a hónap vége előtt, annak érdekében, hogy a bizottság javaslatával tovább haladhassunk, és október 28-a egyébként a kitűzött céldátum. Nyilván teljes átláthatóságra törekszünk, teljes transzparenciára a keret szabályzaton belül, különös tekintettel arra a stratik, struktúrára, amiről döntés született, azaz, hogy az Euró 5-ös és 5-ös rendelet keretében meghatározott szabályok érvényre juthassanak. Jelen pillanatban az első tárgyalási forduló után úgy tűnik, hogy a tagállamok felfedték a lapjaikat, mi is megkértik őket, hogy október 16-án újra üljenek az asztalhoz, és mondják el a véleményüket, és en, ezeknek a véleményeknek a birtokában tudja a javaslatát e, kidolgozni a bizottság, majd elküldi ezt a parlamentnek, önökhöz, illetve a tagállamok felé is, amikor is meg lesz a bizottság álláspontja hogy kérje meg a kollégát, hogy folytassa. Ha megengedi, elnök úr, két-három szót mondanék én is a pontos eljárásra vonatkozóan, amit követnünk kell. Bizonyára emlékeznek, hogy a valós körülmények között lefolytatandó teszteket csomagokban terjesztettük elő. Az első egy bizottsági rendelet volt, erre vonatkozóan a szakbizottság szavazott is májusban, ennek a szakbizottságnak is a tagjai ott voltak, majd pedig azonnal a szavazás következ, követően megkapta a szakbizottság a szöveget, ennek részét képezte a szavazás pontos eredménye, valamint gyakorlatilag az ülésen elhangzottaknak a jegyzőkönyve. A parlament december 23-áig ellenőrizheti ezt a dossziét, és a komitológiai rendelet értelmében a parlament megvizsgálhatja ezeket a joganyagokat, hogy a jogalkotói mandátumát él, jogalkotói jogával élhessen. Ahogyan a társam is elmondta, Ugye a határértékeket előrevetítettük, és a célkitűzés most az, hogy október 28-án szavazni lehessen. Azonban a szöveg tervezet a komitológiai regiszterben hozzáférhetővé lesz, amint ez a bizottsági szolgálatoktól rendelkezésre áll, és ekkor kerül párhuzamosan kiküldésre a tagállamok felé és az Európai Parlament felé is. Amikor október 28-án remélhetően meg lesz a szavazás, akkor a parlament megkapja a szavazás eredményét, valamint a tárgyalások menetének az összefoglalását, és a szöveg ugyanúgy a parlament ellenőrzése, ellenőrzési mandátuma alá kerül a végrehajtási hatáskör keretében a bizottságtól jut el a parlamenthez. A bemeneti adatok és a konformitási tényezőket, illetően a tagállamoknak kell eljutatni az adatokat, ezeket még nem kaptuk meg, ezeket tehát véglegesíteni kell. A bizottság pedig bekívánta vezetni az eredményeket, és új folyamatot is bekívánt vezetni. Nyilván a mostani körülmények között minél hamarabb és késlekedés nélkül kívánjuk a, az eredményeket meghozni, hiszen ezekre nagy szükség van. Megfelelő egyensúlyra kell törekedni a technikai kivitelezhetőség, és a között, hogy teljes összhangban legyenek a, a kritériumok a, és a szabályok a valós teszteredményekkel. Még most nem tudtuk a tervezetünket véglegesíteni, amint ez rendelkezésre áll, természetesen ezt eljutatjuk önöknek és a tagállamoknak is. Eh, Köszönöm szépen. Akkor Glóte úrral kezdjük. Köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van ma vitázni erről a kérdésről, illetve arról, hogy az EDR-nek hogy is kéne kinéznie hiszen a legvégén ugye a komitológiai keretben lehetőségünk van arra, hogy igent vagy nemet mondjunk. Október 28-a egy fontos dátum, ugye akkor születik meg a végleges döntés, és engem a következő érdekelne. Ugye sokan itt a parlamentben nagyon a szívükön viselik azt, hogy a mostani teszteljárás gyakorlatilag abszolút nincs köszönő viszonyban azzal, ami az utakon történik ugye az illegális gyakorlattól eltekintve a fogyasztásnál is elcsodálkoznak az emberek, hogy az euró 5-ös, 6-os normákat szem előtt tartva, és nagyok az eltérések. Hogy önök már 2011 óta foglalkoznak a témával, többé, kevésbé, e, ilyen-olyan sebességgel, de kérdésem az az, hogy egy ilyen teszt egyáltalán hogyan zajlik. Úgyhogy azt szeretném tudni, Hebrandi képviselőtársunk beszélt erről a a múlt héten, hogy erre vonatkozóan készültek javaslatok, de hogyan is öltenek ezek formát? Ugye a tergépjárműk esetében a konformitási tényezőket illetően megvannak a, a számok, de ezeket hogyan állítják össze, milyen paraméterek mentén voltak változtatások, Úgyhogy hogyha erről adhatnának tájékoztatást, hogy legalább egy hozzávetőleges sejtésünk lenne, hogy ezek az értékek hogy jönnek ki, azaz a konformitási tényezők, ezek mire vonatkoznak, és szám, hogyan számszerűsíthatóak. Hiszen most itt a károsanyag kibocsátási skandallum kapcsán nagyon sok kérdésre kell válaszolnunk és hát mi nem vagyunk azért itt műszaki szakemberek, de mégis jó lenne, ha, ha mi is tudnánk ezekről a részletekről. Tehát az közúti körülmények és azok a már tesztelt és majd a katalógusban megjelenő értékek között hol van összhang, hogyan teremthető összhang. És amire még a vitában figyelnek kéne, hogy egyfajta célkitűzési konfliktus is van. Ugye az egyik oldalon ott van a klímavédelem, és nagyon örülnék persze, hogyha százszázalékban elektromos járművek közlekednének az úton, akik megújuló energiaforrásokból táplálkoznak. Ma reggel teszteltem egy ilyen mérő berendezés, és a, a károsanyag részecskéket mértem. Eléggé sok volt az eredmény, nem tudom persze, hogy helyes volt a mérési eljárás, de a reális értékek, amiket tényleg a közutakon tapasztalunk, amit nap mint nap belélegzünk is, aminek ki vagyunk téve, Rómában, Brüsszelben, Stockholmban, vagy mindegy, hogy hol, ezek az értékek messze ö, magasabbak, mint a megengedett értékek. Úgyhogy csodálkozom rajta, hogy miért nem csökkennek ezek az értékek. De ez a célkitűzési konfliktus. Ugye elmondtuk, hogy mindenképpen védenünk kell a klímát, az éghajlatot, a tehergépjárművek esetében, és ezért helyezkedtünk a dízel használatra. De hát pont itt van ugye a NOx-ok esete, és hát két dolgot alkottunk ki, de ezt a két dolgot meccetbe kell hozni, harmonizálni kell. Tehát még egyszer kérdezem, hogy a konformitási tényező hogyan tevődik össze az extrém körülmények között, illetve a mérsékeltebb forgatókönyv keretében. Tehát ha erre vonatkozóan tudnának mondani nekünk pár dolgot, milyen sebességgel hajtottak ezek az járművek. Tehát tényleg tényekre lenne szükségünk, ez alapján kicsit könnyebben tudnánk mi is értelmezni ezt az egész ügyet, és nagyon köszönöm, hogy itt vannak, nagyon köszönöm tényleg, hogy eljöttek, mert ez egy fontos vita ma. Thank you very much, Mr. Kertendi. Köszönjük, Gerbrandi úr. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretem a kísérleteket, és szeretek kapcsolatban maradni a választókerületemmel is. Múlt vasárnap 9 éves, a 9 éves fiam születésnapját ünnepelte, és 10 darab 9 éves jövőbeni szavazó polgárt láttunk vendégül nálunk otthon. Úgyhogy szeretném tudni, hogy a, hogy a valós kibocsátásokat akarjuk mérni, akkor ők ezt, ezt hogyan szerveznék meg, a kilenc évesek? És miután hosszú perceket töltöttek kiáltozással, ötleteléssel, azt mondták, hogy valamilyen mobil teszt berendezést kellene bevetni, és így lenne mérhető haladás közben egy jármű valós kibocsátási értéke. Így valóban nagyon okos, előremutató ötlet volt ez. 2011. januárjában ezzel szemben az Európai Bizottság mélyreható elemzést végett pontosan ezzel a két kérdéssel kapcsolatosan, nevezetesen, hogy egy járműnek a valós kibocsátásait hogyan mérhetnénk. A kilenc évesek négy perc alatt megoldották ezt a problémát, és a bizottság pedig négy év alatt jutott arra, hogy a közúton haladó jármű kibocsátását a járműhöz, a járműre szerelt mobil mérőeszközzel kell mérni. A bizottságnak tehát négy évre volt szüksége ehhez. 2015 májusában fogalmazta ezt meg az Európai Bizottság, és a tagállamok elvileg szintén egyet is értettek ezzel az ötlettel, de további hét hónapra volt szükség, míg a tesztet alkalmazták a gyakorlatban, és aztán további két évbe telik a kísérleti szakasz, mely során megláthatjuk, hogy valóban ez-e a megfelelő eljárás. Kérem, magyarázzák el nekem, ha nem a tagállami nyomás miatt és az autóipar nyomása miatt, akkor miért tart évekig, hogy egy ilyen egyszerű megoldásra rájöjjenek? Ez az első kérdésem. A második, az az érzésem, hogy két különböző döntéshozatali folyamatot alkalmazunk itt Európában. Az egyik átlátható, nyilvános, a demokratikus elszámoltathatóság elveinek megfelelően zajlik. Ebben részt vesz a tanács, a bizottság, a parlament és meghatároztunk bizonyos kibocsátási határértékeket az európai jogszabályok keretein belül. Ez egy döntéshozatali folyamat. Ezzel párhuzamosan zajlik egy másik, amelyre a titkolózás jellemző, ez egy nem demokratikus folyamat, és itt a cél elsősorban az, hogy hogyan lehet a demokratikus eljárást megkerülni. Ez a technikai bizottság. Ahogyan a múlt héten Bienkowska biztossal beszéltünk a Volkswagen ügyről. Ez a technikai bizottság Brüsszelben ülésezett. Ön azt mondja, hogy még nincs javaslat, de engem arról tájékoztattak, hogy igenis van valamiféle tervezet, amelyet a bizottság készített. 1,6-os konformitási faktorral dolgozó javaslat 2017 2018-ra vonatkozólag, és 2019-től pedig 1,8%-os konformitási faktor, 1,18%-os faktor. Ez egy tényleges javaslat, amelyet az Európai Bizottság mutatott be a Technikai Bizottság előtt a múlt héten. Akkor hogyan mondhatja azt, hogy amint a javaslat megszületik, hozzáférhetővé teszik majd a parlament számára? Van egy javaslat, igenis van different words to say that there's no proposal. There is a proposal. Nem mondják azt, hogy nincs, miközben van. A kérdésem ehhez kapcsolódóan a következő. Mivel a Volkswagen ügy gyökere az átláthatóságban keresendő, nem akarnak-e változtatni az eddigi átláthatósági gyakorlatokon? A, a Financial Times szerint beruházók kérik ezt, igen jelentős beruházók, mert úgy érzik, hogy az egész ág hitelessége múlik ezen. Tehát meg tudnák-e változtatni a hitelességgel kapcsolatos gyakorlatokat? Ön is azt mondta, hogy teljes körű átláthatóságot akarnak, és ön ismerteti aztán egy találkozónak, vagy a technikai bizottság találkozójának, ülésének a nagyvonalakban a tartalmát. Én teljes átláthatóságot akarok, az összes részletet akarom tudni, és azt is tudni akarom, hogy mely tagállamok milyen álláspontot képviselnek. Ez a válság a légminőségről szól, a levegő minőségéről. Több mint 500 millió polgár ér Európában, szerint, önök szerint nekik nincs joguk tudni, hogy a kormányuk mi mellett áll ki az ártajtók mögött? Ha bizonyos tagállamok három, három, hármas konformitási faktor mellett szállnak ségikra, akkor szerintem a polgároknak joguk van tudni erről. Úgyhogy kérem, tegyék hozzáférhetővé ezeket az adatokat, információkat. És egy utolsó dolog, elnök úr, a kérdésem az, hogy a bizottság tisztában volt-e azzal, vagy sem, ami korábban történt. Bienkowska biztos asszonynal beszéltünk erről, ő azt mondta, hogy a bizottság nem tudott az eseményekről, még, akkor, még úgy is, hogy 2011-ben, 2013-ban született egy GSA jelentés. Még akkor is, hogyha ebben a jelentésben nem szerepel explicit módon az, hogy csaltak az adatokkal, azért mégis felmerül a kérdés, hogy esetleg előfordulhat ilyen. Nem gondolja-e, hogy a bizottság feladata lenne, hogy legalább információkat kérjen a teszteket végző tagállamoktól arra vonatkozóan, hogy miért is mutatkozik olyan nagy különbség a valós kibocsátások és a laboratóriumi tesztek eredményei között. Szerintem a bizottság szerepe vagy feladata lett volna ennek utána nézni, és kérem mondja el nekem, hogy a bizottság miért nem tette meg ezt. Köszönöm. Köszönjük, Eichhout úr. Mr. Chairman, and I would... Köszönöm, elnök úr. Helbrandi képviselő gondolatát továbbfűzvén, ami az átláthatóságot illeti. Az az érzésem, hogy a bizottság csak a szokásos módon próbál eljárni, úgy tesz, mintha semmi sem történt volna. Mintha a polgárok nem akarnák tudni, hogy mi történik, hogy mit tesz majd az EU, és hogy valójában a tagállamok hogyan állnak, és mi a pozíciójuk még mindig titkosított megközelítésben beszélnek a bizottságban, és azt mondják, hogy nincsen hivatalos javaslatuk. Kérem, legyünk őszinték a polgárokkal. Csalás volt, és erről a kérdésről már évek óta beszélnek. A polgárok megérdemlik az átláthatóságot és az egyértelmű közleményt a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy mi a javaslatuk és hogy erre a tagállamok hogyan reagálnak. Ezt megérdemeljük. Tudjuk, hogy van bizottsági javaslat, van ilyen. Máskülönben miért kérnék a tagállamoktól, hogy reagáljanak péntekig? Mire reagálnak? Azokra a számokra, amelyeket a bizottság javasol. 1,6 az egyik ilyen konformitási faktor. Persze mondhatják azt is, hogy ez nem egy hivatalos javaslat. Na hát kérem, én otthon hogy tudom megmagyarázni azt, hogy Európa így bánik ezzel az ügyjel? Átvertek minket, hazudtak nekünk, és közben még mindig titkolóznak arról, hogy milyen javaslatok vannak, és nem mernek kiállni azzal, hogy elmondják a polgároknak, hogy mit javasolnak, és a tagállamok mit tesznek. Közben az intézményközi megállapodásra hivatkoznak, és egyértelmű, hogy a parlamentnek ugyanakkor kell megkapni az információt, ugyanolyan feltételek mellett a napi rendtervezetet és a végrehajtási aktusokra vonatkozó tervezetet. Úgyhogy átláthatóság azzal kapcsolatban, amit önök javasoltak, ezt akarjuk, és közben azt akarjuk, hogy nyilvánosságra hozzák a szavazás eredményét. Így kellő mozgásteret kapnak arra, hogy elmondják, hogy a tagállamok mit akarnak, legyenek átláthatóak, és érjék el azt, hogy a polgárok kicsit jobban megbíznak az egész folyamatban, mi azt érdemeljük, amit a polgárok érdemelnek. Én ilyen formális érveket nem akarok hallgatni, hogy ez még nem hivatalos javaslat tervezet. Ezt senki sem érti. Van javaslat, kiküldték a tagállamoknak, a tagállamoktól reakciót kértek, akkor kérjék, e, küldjék el a külvilágnak is, hogy tudják, hogy miről tárgyalnak. Ez az egyik, az átláthatóságról. Második, ami magát a javaslatot az 1,6-es konformitási tényezőt illeti. Én a konformitási tényezőből csak arra tudok következtetni, hogy önök a 18 mg-os 80 mg-os határértéket emelik. Én jogi tanácsot kérnék a mi intézményünktől és a bizottságtól is. A 4.1-es cikkben egyetemen kimondják, hogy azon személygépkocsik, amelyek normális szabályok alapján megfelelnek ennek a, szabály, ennek a rendeletnek és a végrehajtó aktusnak, nos az ez a rendelet az a 80-ra vonatkozik. Most pedig a 80-ból csinálnak 1,8-et, 1,6-es konformitási tényezőt, tehát az 80 helyett 128-ról beszélünk. Tehát magát a rendelet részét képező normát változtatják meg. Én azt sem tudom, hogy erre jogilag van-e lehetőségük, hiszen mi elfogadtunk egy rendeletet, amely meghatározza 80-ban a határértéket. Pont. Tehát önök végrehajtási aktusban hogyan tudják a rendelet tartalmát megváltoztatni, ez kérdéses. Harmadik kérdés. Persze azt mondják, hogy technikailag is kivitelezhetőnek kell ennek lennie, önök is ezt a megfogalmazást alkalmazták. Akkor most nézzék meg ezeket a tanulmányokat, ezek már egy éve készültek, és ebből kiderül, hogy vannak olyan személygépkocsik az utakon, amelyek megfelelnek ezen szabványoknak. Igen, technikailag ez lehetséges, ezt mi tudjuk. Tudjuk, hogy bizonyos autógyártók különböző technológiákat választanak és az autogyártók az amerikai piacra mást küldenek, mint az európai piacra. Mégpedig azért, mert ennek költségvonzata van. Jól tudjuk, hogy vannak olyan technológiák, amelyek megfelelnek ennek, és az európai szabványoknak is megfelelnek, még az amerikai szabványoknak is megfelelnek, amelyek sokkal szigorúbbak, mint az európaiak. Akkor mi az ördögért van az, hogy mi rugalmasabb célokról beszélünk, amelyek ellentétben állnak a rendelettel. Azért, mert azt mondják, hogy technikailag ez lehetetlen. De hát a tanulmányok mutatják, hogy van erre lehetőség technikailag. Hogyha valaki nem akarja, az nem a mi gondunk. Ha ezt megtehetik, akkor megtehetik. És még hogyha költségvonzata is van, akkor is ezt megtehetik, vannak, akik megteszik a gyártók közül, úgyhogy nekünk szigorúbbnak kell lenni azokkal, akik nem akarják megtenni, mert technológiailag van erre lehetőség, ezt is figyelembe kellene venni a bizottságnál azért, hogy a polgárok bizalmát kicsit visszanyerhessék. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Sevier Pereknek adom meg a szót. Voorzitter, als, als we dit allemaal... Elnök úr, köszönöm szépen. Hát, hogyha mindezt hallgatjuk, amit itt hallottunk, és egy éve itt ülünk már a parlamentben, fel kell tennünk a kérdés magunknak, hogy mit művelünk itt. Tudjuk mindannyian, hogy különböző lehetőségek vannak a fiammal és a barátaival is, megbeszéltük, hogy igen, hát ezt meg megnézni, hogy milyen kipufogógázok hagyják el az autót, tehát erről nem kell éveken keresztül vitázni. Mansfeld államtitkár Hollandiában a kormány részéről azt követelte, hogy ezeket a teszteljárosokat sokat valós körülmények között végre bevezessék, hiszen itt azért a közegészséget érintő komoly kérdésekről van szó. 30 évvel ezelőtt is komoly problémáink voltak, annak idején hogy a gazdákkal vitáztunk, a nitrogén oxidokat kibocsátó berendezésekkel kapcsolatban és hogyha ezeket nem tartják be, akkor hiába tartanak tehenet, a szent tehén bizony-bizony előbb-utóbb szankciókat kell, hogy elviseljen a gazdával együtt. Tehát például a másik kérdés még a típus jóváhagyás. Hogyan lehetne ezt központosítani az EU-ban? Én szerintem fontos lenne itt a központi jóváhagyó hatóság felállítása, vagy egyfajta központi ellenőrzés. Nem lehet azt mondani, hogy mindenért a bizottság hibáztatható, viszont gyorsan kell lépni, és azon kell elgondolkodni, hogy ezt tényleg közösen hogy tudjuk kivitelezni az EU-ban. Dalli képviselő következik. Köszönöm szépen. hogy kezdjem én is azzal, hogy a bizottságnak köszönetet mondjak azért, hogy eljött ide és tájékoztatott bennünket. De ez a tájékoztatás azért eh, hát egyfajta csontvázra eh, emlékezhet és nagyon szorványos, elmondta, hogy nem végleges még a javaslat, elmondta azt is, hogy a kiszegedés nélkül kívánják eh, véglegesíteni, hallottuk a dátumokat is, de hát a konformitási tényezőket, a megfelelési tényezőket már ismerjük, úgyhogy miért nem úgy jött ide, hogy transzparens, és azt mondja, hogy tessék, itt van a javaslat az asztalon, erről vitázzunk. Az egyes a függelék első oldalában végül is láthatjuk, hogy milyen adatokról, tényezőkről van szó. Ebből kiolvasható az is, hogy milyen tényezőkről kívánnak önök megállapodni. Mi szeretnénk, hogyha a bizottság biztosítékot adna nekünk. Tehát a konformitási tényező 1,5 fölött például nem kerül jóváhagyásra, főleg, hogyha nincsen semmiféle evidencia arra, feketén-fehéren, hogy erre valóban szükség van. Második lépésként szeretnénk, hogyha a bizottság arról is biztosítana bennünket, hogy a 2007-ben jóváhagyott Euró 5-ös 6-os rendelet rögzített, azaz a 80 mg per kilométert, amit nem szabad túllépni, ugye normál körülmények között, normál vezetési körülmények között. Ismerjük az akkori adatokat persze. És aztán még egy kérdésem lenne. Ugye a naptárat is említették önök. Nos, a mi parlamentünk gyors, ambiciózus végrehajtást követelt az RDE joganyaggal kapcsolatban, legutóbb a plenárisan is és nem tudom, hogy a július 1 megállapodásokat betartják-e, főleg itt az ütemezésre gondolok, a bizottság követelni fogja-e azt, hogy ezeket a határidőket betartsák. Utolsó kérdésem pedig, emelte, említette ön a kvázi felügyelő szerepkört, főleg most a Volkswagen botrány követően. Értem én, hogy a bizottság felelős azért, hogy meghozza a joganyagokat, a rendelkezéseket, de a kérdés az, hogy ki ellenőrizi ezeknek a betartását, akár az utakon futó autóknak a kibocsátását illetően is, az ezekre az autókra vonatkozó rendeleteket illetően. A bizottságnak mi az álláspontja arra vonatkozóan, hogy tényleg legyen egy európai szabályozó hatóság vagy hatóság, amely ellenőrzést gyakorolna, és figyelni, hogy hogyan alakulnak a, a betartások. Ivo Belé következik. Uh, dank you wel, uh, uh, voorzitter. Uh, heel veel is al... Köszönöm szépen, elnök úr. Jó pár dolog elhangzott már, amit nem kell megismételnem, de egy dolog nagyon fontos, főleg amit Dalli képviselőtársunk és, egy, és az utolsó felszólaló is elmondott, azaz, hogy legyen egy független felügyelő szerv. Ezt nem kerülhetjük meg. A laborteszteket minimális konformitási ö, faktorral kísérve, hát ez szinte semmit nem jelentene, semmit nem, jel, nem hozhatna hogy ha csak nincsenek felügyeleti szervek. Igazából új felügyelő szerve nincs szükség, hiszen megvannak a megfelelő ügynökségek, hatóságok itt Európában, és egy ilyen nemzeti szintű hatóságoknak az ellenőrzése elvégezhető lenne. Akár a típus jóváhagyások ellenőrzések, ellenőrzésére is gondolok. A legutóbbi plenárison nem zárta ki az illetékes biztos, hogy egy ilyet felállítanának, ennek az ellenkezőjét sem állította, úgyhogy ezért fordulok a bizottsághoz, mondja el, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Nyilván a laborteszteket nem lehet külön választani a típusjóváhagyásoktól, Úgyhogy a kérdésem az az, hogy a bizottság hivatalosan is elkötelezi-e magát amellett, hogy egy ilyen szervet felállítson. Thank you very much, and now... Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót a bizottságnak. Hogy válaszolja? Nem, mégsem, javítja magát az elnök. Évi asszony szeretne még kérdezni. Sí, grazie. Grazie Presidente, avevo sventolato Köszönöm szépen, elnök úr. Feltételezem, hogy nem látta, hogy jelzem, hogy én is kérdeznék. A következő kérdést szeretném feltenni az Európai Bizottságnak. Abban a pillanatban, amikor már voltak nyilvánvaló bizonyítékok, ezt a plenáris ülésen is egyébként elmondta több kolléga is, többen is elmondtuk, attól a pillanattól kezdve, hogy a közös kutatási központ jelezte, hogy ez a kibocsátásokkal kapcsolatosan az értékekben eltérés mutatkozik meg, És hát ezeket a, bizo- ezeket a bizonyítékokat egyébként az egyik előadásban meg is erősítették a bizottság részéről. Világosá vált teljesen, hogy bizonyos kibocsátási értékeket módosítottak. Abban a pillanatban tehát, amikor a bizottság tudomást szerzett arról, hogy van egy ilyen készülék, amelyen megváltoztatják az értékeket, miért nem cselekedett, miért nem lépett fel? Mi parlamentként állandóan sikra szállunk a belső piacért, a közös európai érdekért, És hát fontos az autógyártók közötti tisztességes versenyt is megemlíteni stato tutelato il mercato e quindi vi sono anche delle eh, difficoltà nel eh, tutelare. Bizonyos autógyártókat előnyösen kezeltek ezzel, ez befolyásolta a belső piac működését, mert szóval ellehetetlenítette a szabad versenyt. Szeretnék egy másik kérdést is feltenni az Európai Bizottságnak, azzal az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan, amely a különböző típus jóváhagyási hatóságok működése miatt jön létre. Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan gondolkodik mindenről az Európai Bizottság. Sok engedély végül is Luxemburgból származik. Feltűnt a számomra az, hogy az engedélyek igen jelentős része Luxemburgból származik, ott adják ezeket meg, vagy bocsátják ki. Mit gondol erről az Európai Bizottság? Köszönöm. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Azt hiszem, megadhatjuk most már a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hogy megválaszolja a felvetett kérdéseket, parancsoljon. Put the whole thing in, um, in perspective. Tal- talán megfelelő kontextusba kellene helyezni az elhangzottakat. A legutóbbi események óta több szálon zajlik a cselekmény. Először is azonosítani kell a tényeket, meg kell állapítani a tényeket és az okokat, Fontos, hogy a tagállami hatóságok és korrektív lépéseket tegyenek. A tagállami hatóságokkal találkozókat kívánunk szervezni. Erre 15-én került sor, azaz holnap után, hogy az ő visszajelzésüket is megkapjuk a vizsgálatokkal kapcsolatosan. Nekünk nincs jogkörünk vizsgálódni, de koordinálhatjuk a tagállamok, tagállami hatóságok munkáját, elősegíthetjük a tagállamok közötti információcserét, és a korrektív lépések végrehajtását. A másik dolog az RDE-vel kapcsolatos csomagtervezet, a harmadik pedig a jóváhagyási eljárásra vonatkozik, annak megerősítésére, illetve a piaci felügyelet megerősítésére. Ezeket szerettem volna megemlíteni, mert ez három nagyon fontos elem a megközelítésünk szempontjából. Most rátérnék a kérdésekre. Volt egy kérdés, hogy tudtunk-e mindenről. Semmi nem utalt arra, hogy az európai autógyártók adatokat meghamisító készülékeket használtak volna. Tudtunk persze arról, hogy létezik, léteznek ilyen készülékek, de az európai jogszabályok betiltották ezeknek a használatát, és semmi arra utaló információt nem kaptunk, hogy mi történt az USA-ban a Volkswagen-nel kapcsolatosan például. Az amerikai kollégáinkkal azonnal kapcsolatba léptünk, amint hallottunk a vizsgálatokról. A közös kutatási központ által végzett tanulmányokra vonatkozólag annyit tudok mondani, hogy az ő vizsgálataik nem, von, nem tértek ki az ilyen készülékekre, egyszerűen csak felmerült, hogy az esetleges mérési különbségek kért egy-egy ilyen készülék felelhet. De ezt a tanulmányt a tagállamok is megkapták, és ahogyan már említettem, a szabályozás tiltja az ilyen készülékek használatát. De hát világos, a tagállamoké a felelősség, ők, ne, ők azok, akik nem tartatják be ezeket a szabályokat. 2007-ben készültek el a vonatkozó tanulmányok, és akkor egy tanulmányt adtunk, egy tanulmányra adtunk megbízást mi magunk is, az RD tesztre vonatkozólag. Azt mondani, hogy haladás közben kell mérni a kibocsátásokat egy gépjármű esetében, az talán első ránézésre jó ötletnek tűnik, de a megbízhatóság, az összehasonlíthatóság és a megismételhetőség szempontjából ez a tesztelési módszer talán nem a legmegfelelőbb. Egy olyan tesztelési módszert kellett kidolgozni a közös kutatási központban, amely esetében megállapítható, hogy mindezeknek a kritériumoknak megfelel, és ez végül a mobil mérési eszköz lett. Amint ez a tesztelési módszer hozzáférhetővé vált, a technikai bizottságban tavaly májusban megkezdtük ezt a jellegű tesztelést, úgyhogy itt nem veszett el, nem veszett kárba az idő. Uh, on, on the table. Uh, but basically what we, we... Mi terjesztettünk elő? Még egyszer elmondom, hogy ez nem egy javaslat. Dokumentumok készültek, nyilván valamilyen módon elő kell mozdítanunk a folyamatot, és szükség van egy bizonyos fajta visszajelzésre és de még egyszer elmondom, a bizottság javaslatot nem készített, de vannak nyilván bizonyos munkadokumentumok. Egy két szakaszból álló megközelítést akarunk alkalmazni, de először is válaszolnék arra kérdésre, amely a tesztelés során alkalmazott sebességre vonatkozik, 160 km per órás sebességet is elérhet, 1200 méteres magasság esetén. 2016-ban vezetjük be az új tesztelési módszert monitorozási célokkal, 2017-től kívánjuk ezt hagyományos tesztként alkalmazni. És a KS 2020 kommunikáció, kommunikében is, vagy nyilatkozatban is szó esett erről. És nyilvánvalóan a statisztikai hiba arányra is oda kell figyelni, nyilvánvalóan. Tehát ezért következik be két évvel később a teljes körű végrehajtás. Ami a konformitási tényezőt illeti, figyelembe kell venni a hordozható emissziómérő eszköz használata kapcsán tapasztalható bizonytalanságokat is. Nyilvánvalóan ez a tesztelési módszer egyre megbízhatóbbá válik majd az idők során. Október 28-ára ígértük egyébként a javaslatot, pont azért, mert gyorsan szeretnénk cselekedni, azt hiszem pontosan ezt is kérik tőlünk és várják el tőlünk. Ami a felügyelői szerepkört illeti, mint ahogy mondtam, itt van ez a három szál, a tények megállapítása, a tagállami koordináció és az azonnali korrektív lépések végrehajtása. Már elkezdtünk dolgozni ez utóbbin, még a legutóbbi események bekövetkezte előtt, de ezek az aktuális események amelyekről mindannyian tudunk, elvezettek bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy a, az eddigiek elégségesek voltak-e, vagy többet kell tenni. Minden ötletnek örülünk, további lehetőségeket fontolgatunk, de nyilvánvalóan, hogy az aktuális események szükségessé teszik egy újfajta megközelítés alkalmazását, várjuk az ötleteket. A mi prioritásunk az, hogy először is megállapítjuk, megállapítsuk, mik a tények, és az RD tesztet mielőbb fogadjuk el, vagy fogadtassuk el. Ezek, ez a mi prioritásunk. Köszönjük szépen! Néhányan kiegészítő kérdést szeretnének feltenni. Matthias Grótéval kezdem. Köszönöm szépen. Az előbb is mondtam már, elmondom még egyszer, a részecske szám alapján megmértem ma reggel a levegő minőséget. Ugye a városokban az a legnagyobb gond, hogy rossz a levegő minősége. Brüsszel nem 1200-1500 méter magasan fekszik, hanem hát mondjuk 5 méter magasan. És hát ez a 160 km per óra sebesség, ez sem reális. Hát lehet, hogy Németországon az autópályán lehet 160 km per óra sebességgel haladni, de Brüsszelben ez azért nem reális. És itt érezzük is magunk, hogy rossz a levegő minősége. Hogyan biztosítható az, hogy az így mért adatok amelyekről ön beszél, az olyan körülmények között mért adatok, amelyekről ön is beszél, a hétköznapi életre vonatkoztathatók. Hogyan tudom elmagyarázni a választópolgároknak azt, akik azt kérik tőlem, hogy a levegőminőséggel kezdjünk valamit, hogy miért ilyen paraméterek között mér az Európai Bizottság? Hogyan állapították meg ezeket a keretfeltételeket? Én magam mérnök vagyok, de nem igazán értem, hogy ezt mire alapozzák. Possible short question. Egy rövid kérdés. Ivo bele. Tényleg nagyon rövid leszek. Elnök úr, egy témát szerettem volna még folytatni, a típus jóváhagyások kérdését. Illetve a piaci felügyelet erősítését. Ugye a bizottság képviseletében azt hallottuk, hogy az input itt nagyon, nagy, nagyon is várva várt adat. Azt is hallottuk, hogy esetlegesen lehetne új hatóság, vagy új ügynökség, de erre sincs szükség, úgyhogy a konkrét javaslatát várjuk most a bizottságnak annak érdekében, hogy a nemzeti típusjóváhagyási hatóságokat felül lehessen bírálni, felül lehessen vizsgálni, ellenőrizni lehessen, és erről a bizottság dönthet. Ugye a kérdésem az az, hogy ez, ezt esetleg a következő időszakban, 2017-19 között az adatokkal össze lehetne kötni. Köszönjük szépen, Herbrandi képviselő. For, for uh, the answers. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a, kérd- a válaszokat is. Ön a főigazgatót képviseli, aki az európai ipar versenyképességéért felelős mindenek előtt, nem pedig a levegő minőségéért. Ebben az értelemben én a kérdésemet leginkább a versenyképességre élezném ki. Nagyon aggódom a levegő minőségéért, de ugyanannyira aggódom amiatt is, hogy az európai ipar mennyire lehet hiteles. A Volkswagen csalás esete óriási pofon az európai ipar hitelessége szempontjából. Ezért még egyszer kérném, hogy radikálisan változtassák meg az átláthatósági politikájukat. Úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, különösen most, amikor az újságokban olvashatunk erről. Nap mint nap, amikor kinyitom az újságot, olyan nagyokról olvasok, amelyeket hivatalosan nem kaptam meg, amely a bizottságnál létezik, amely a tagállamoknál elérhető, ahol megfelelési tényezőkről beszélnek, stb. stb. És közben azt mondják nekünk, hogy nincsen javaslat. Szavakról van szó, de elsősorban a tét az, hogy az európai ipar versenyképes lehet-e. És azt gondolom, hogy ha nem megfelelő az átláthatóság, ez a problémának a gyökere. Ezért nyomatékosan kérem önöket, hogy az átláthatósággal kapcsolatos politikájukat változtassák meg, és hozzák nyilvánosságra ezeket az anyagokat. Itt a parlamentben és a polgároknál kell átláthatónak lenni, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Bász Ickhautnak adom meg a szót. Először is nagyra értékelem, hogy legalább elismerte, hogy vannak javaslatok, ilyen papírok léteznek, vannak dokumentumok, ahogy azt ön mondta, ez jó, ez jó tudni, az javaslat akkor. El tudná nekünk mondani, hogy ezt miért nem küldik el az Európai Parlamentnek? Egyértelműen. Miért nem osztják meg ezen anyagokat az Európai Parlamenttel? ha jól tudom, az intézményközi megállapodás felkéri önöket, hogy a parlamentet ugyanúgy kezeljék, mint a tagállamokat, ezt önök nem teszik meg. Tehát itt egyetem a kérdésem. Másodszorban, még mindig szeretném tudni, hogy a jogi elemzés hogyan áll. Hogyan lehet egy rendelet szabványát komitológiai járásban megváltoztatni, mert ez az, amit most önök a megfelelési tényezővel tesznek. Megváltoztatják azt a szabványt, amiről a rendelet rendelkezik. Én, ha jól tudom, ez tilos. És még egyszer, hogyha statisztikai részekkel magyaráznák, hogy valamilyen statisztikai variációra, van szükség. Most én nem értem. Tudjuk, hogy a jövőben az RDE kibocsátást természetesen a lehető legjobb körülmények között fogják végezni, hogy a valós vezetési világnak megfeleljen. És még egyszer elmondom, hogy már most vannak olyan autók, amelyek még az amerikai szabványoknak is megfelelnek, ami 43 mikrogram kilométerenként, tehát meg tudnak ennek felelni. Én nem tudom, hogy miért mondják azt, hogy statisztikai deviációra itt szükség van. Elnök, köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy félreértés van, nem biztos, hogy elég egyértelmű voltam amikor a 160 kilométerről beszéltem, a sebességről, és az 1200 méteres maximális magasságot, tehát természetesen a nulla és az 1200 vagy az egyéb határértékek között mindent lefedünk, úgyhogy a, a valós világban ezt a sávot fedjük, fedjük le. Ami a második elemet illeti, az európai felügyelet. Már mondtam, hogy ma különböző opciókon gondolkozunk. Ezeket még nem néztük meg, nagyon sok különböző elemet kell figyelembe vennünk. A múltból begyűjtött tapasztalatok is számítanak a belső piacsal kapcsolatban, és más ágazatok is ami a megfelelési tényezőt illeti. Kezdjük ezzel. Egyértelművel akarom tenni, hogy amikor a tesztmódszereket elfogadjuk, akkor megint csak a tapasztalatainkra hagyatkozunk. Az biztos, hogy a tesztmódszer működik, de azért minden egyes tesztnél vannak eltérések, és a megfelelési tényező is ettől függ. Tehát amikor azt mondom, hogy idővel változik. Tehát három év múlva teljes mértékben végre kell hajtani az előírást, az azt jelenti, hogy szeretnénk addigra időt és tapasztalatot nyerni. Ami a javaslatot illeti. Megismételném, hogy nincsen javaslat. Előkészítő anyagról, tárgyalási anyagról, opciókról beszélhetünk. Nincsen főigazgatossági szintű politika, a bizottság politikáját, a bizottság szabályait követjük. Úgyhogy a DigiGrow szabályokat, mint olyat nem tudjuk alkalmazni, ezért kérném a kollégámat, hogy egészítsen ki. Fontos, hogy a tények helyesek legyenek, és ne azt a benyomást keltsük, hogy más szabályokat alkalmaznánk erre az esetre. A rendes komitológiai eljárás lehetővé teszi, ahogy azt több képviselő elmondta, hogy a végrehajtási aktusra vonatkozó tervezet a tagállamoknak kerül, és az Európai Parlamentnek ugyanakkor kerül a kezébe. Ahogy azt a kollégám elmondta, nem nyújtottunk be javaslatot. Technikai anyagok léteznek a különböző opciókról és elemekről, azért, hogy a tagállamokkal tudjunk tárgyalni. Nagyon gyorsan haladunk előre, és amint megkapjuk a tagállamok reakcióját ezen elemekre, gyorsan elkészítünk egy határozott tervezetet, amit egyből haladéktalanul továbbadunk a parlamentnek is. Azért, hogy a parlament ellenőrzési hatáskörével élhessen a végrehajtási aktusokkal kapcsolatban. Sajnálatos ez a helyzet, de hát az alapaktus ezt írja elő. A komitológiai eljárás is. Ezt havonta százszor alkalmazzuk, ettől nem tudunk eltérni. Ebben az esetben sem. Köszönöm. Sorry, colleagues. Elnézést kérek. Kollégák, több kérdésre már nincs alkalom. Tudjuk, hogy a devével és az agrival ötkor van egy közös napirendi pontunk, de ezt megelőzően azért még nekünk is van itt vitánk. Ami világos az az, hogy a parlament nem százszázalékosan elégedett a válaszokkal, ahogyan az itt azt hiszem, hogy világosá is vált, és meg fogjuk önöket hívni a következő envi ülésre, amelyre november 9-én, illetve 10-én kerül sor, annak érdekében, hogy akkor elővezethessék a tervezetüket, a javaslatokat hiszen addigra lezárták a, a, az eljárást, és mi pedig szeretnénk pontos képet kapni, és információkat kapni a tervezetre vonatkozóan a magyarázatuk kíséretében. Rendben, akkor ezzel le is zárjuk ezt a napirendi pontot, és megyünk tovább a napirendünkkel, ami nem más, mint a környezetvédelmi joganyag végrehajtása eszmecserét tartunk a bizottsággal. Elküldtünk a bizottságnak egy sor kérdést, most pedig azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy megkezdhetjük ezt az eszmecserét. Giving, uh, we can start immediately giving... Sőt, azonnal kezdhetjük is, és átadjuk a szót a bizottságnak az első kérdésre vonatkozóan később pedig folytatjuk a többi kérdéssel. Tudom, hogy van egy pár olyan... Szeretném megkérni azokat a kollégákat, akik szeretnék folytatni a, az emissziókról foly, ö, folytatandó vitát, azok tegyék azt odakint. Marian Wenningnek adom most meg a szót, aki a vízminőséggel és a levegőminőséggel foglalkozó szakember. Jó napot kívánok mindenkinek! Először is szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság nagyon részletes elemzéseket folytatott a vízmedence menedzsment, illetve a folyómedence menedzsment tervekkel kapcsolatosan. A tagállamokban a cél az, hogy a vízkeret ben megfogalmazott célokat elérjék a tagállami lépésekkel. Mindkét jelentés elemezte a tagállami lépéseket, amelyeket szeretnék a tagállamok elérni a célt. Néhány nagyon jó példát is láthattunk az elemzések során, de jelenleg információk alapján azt kell mondanunk, hogy a 2015-re vonatkozó célkitűzést nem sikerült elérni a vízminőség kapcsán. Még sokat teendő tehát melyek azok a területek, ahol a tagállamoknak még többet kellene tenniük. Nagyon fontos lesz a következő folyómedence menedzsment terve kialakítása során az eddigi eredményeket is figyelembe venni. Négy területet szeretnék felsorolni, amelyek területén szeretnénk javulást látni. Elvárjuk a tagállamoktól, hogy a monitoring területén jobban teljesítsenek, valamint a vízminőség mérése területén. Emellett szeretnénk azt is, hogyha foglalkoznának a mezőgazdasági ágazatból érkező szennyezéssel. Ez a folyók több mint 90%-át érinti, és a talajvíznek körülbelül 30%-át. Tehát a lépésekkel jóval messzebbre kell menni, mint eddig, és a kapban megfogalmazott lépéseken túlmenően is intézkedésekre lesz szükség a vizek védelme érdekében. Továbbá a, azon vizek esetében, amelyek folyása, illetve medre megváltozott, tehát egyfajta negatív hatás következett be, ezek esetében a tagállamoknak indokot kell szolgáltatniuk arra, hogy ez miért történhetett meg, és említeni kell azt is, meg kell, azt is meg kell említenünk, hogy a negatív hatások csökkentésével kapcsolatos információk nem elégségesek a hidromorfológiai hatások esetében. Továbbá azt gondoljuk, hogy a tagállamok nem alkalmazzák a lehető legszélesebb körben azokat az ösztönzőket, amelyekkel a víz használat hatékonysága növelhető lenne, Például a szennyezett víz tisztításának költsége igen magas lehet, ezt mindannyian tudjuk, és hogyha a tagállamok ezen a téren nem tesznek lépéseket, akkor itt nagyon nagy veszteségek érnek bennünket. Szeretném megemlíteni még azt is, hogy a vízkeret irányel végrehajtásáról önök is készítettek a szakbizottságban egy jelentést, és ez a jelentés kimondta, hogy 1,8 milliárd eurót veszítünk el évente, hogyha nem hagyjuk végre megfelelően ezt az irányelvet. Mi is szeretnénk támogatást nyújtani önöknek abban, hogy biztosítsuk közösen, hogy a vízkeret irányelv lehetőségeit teljes körülön kiaknázzuk. A kollégám tegnap itt volt, hogy önökkel együtt megvidassa a biodiverzitás témáját, és ilyen szempontból is rendkívül fontos a víz, a felszíni vizek jó minősége, jó állapota nyilvánvalóan hozzájárul a biodiverzitási célok végére eléréséhez is. Köszönöm. Pózer. Köszönöm szépen, most pedig Gambusz úrnak, a javaslatot tevőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottság képviseletében megjelenteknek is. Ha megengedik, először is a tagállamok beli víz minőségre és víz állapotára vonatkozóan szólnék. Elhangzott a bizottság részéről, hogy különböző megközelítési módok léteznek, különböző intézkedésekkel lehet javítani a víz minőségén. A tagállamok többségében nem azt láttuk, hogy tényleg meglennének a tervek, megvalósították volna ezeket a vízügyi keretirányelv keretében. Ha megengedik, akkor akár egy pár rossz példát is hoznék. nincsenek megfelelő információk a bevezetett vizekkel kapcsolatban, és ez csak egy példa. A bizottság múlt évi, múlt márciusi jelentését követően azt hallottuk, hogy elvárjuk Spanyolországtól, hogy javítsa a fellépését a vízminőségét illetően. Koenkában például körülhatárolt földrajzi területen vártuk a megfelelő fellépést, és áprilisban aztán meg is kaptuk a választ, mi szerint a hidrográfiai tervek az ökológiai előírásokat egyszerűen nem veszik figyelembe és éppen ezért nem lehet elérni a, a jó állapotot, pedig erre kellene törekedni. Júliusban az Ebróval kapcsolatban hidrológiai terv került felállításra 2015 és 2021 között, azonban sajnos csak 2010 és 15 közötti időszakra készült valójában tervezés. Tehát itt késtekedésben vagyunk, és talán a korábbi szocialista kormány sem hozott változást. Úgyhogy a mai napig gyakorlatilag nincsenek intézkedési tervek, arra nézve, hogy a folyók állapotát javítsuk. A kérdésem az az lenne, hogy egyáltalán milyenek ítéli, milyenek értékeli ezeket a terveket, és az ökológiai előírásokat, és a folyók vízgyűjtő területére vonatkozó intézkedéseket hogyan értékeli a vízügyi, virá, víz, vízügyi virá keretirányelvet illetően. Köszönöm szépen! mondja a következő felszólaló. Örülök a kérdésnek. Én Hollandiába jöttem, és hát tudják, hogy nagyon sok vita folyik a foszfátokkal kapcsolatban, a termelőgazdákkal, és hogy 50 mg-os határértékről van szó, de nem tudom, hogy a körkörös gazdaságba ez egyáltalán belefére, hiszen mindenki ugye tiszta vizet szeretne, de mindenki saját szabványokat hoz, Úgyhogy nem tudom, hogy ez belefér kvázi ebbe a képbe. A második kérdésem. A jelentésből az olvasható, hogy az agrárium gyakorlatilag 90%-ban felelős a mostani helyzetért. Hát azért ezzel nem tudok egyetérteni, mert a csatornázás, sőt a csatornázás beli hiányosságok nagyon nagy problémát okoznak Hollandiában is, és egyfajta szennyezési forrásként tekintetőek. Úgyhogy ezt kellene megvizsgálni, hogy mi igaz a megállapítások közül, és mi az, ami nem. Itt tiszta vizet kell önteni a pohárba, mielőtt folytatjuk a vitát. Elnök, Grammatikákis képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy eh, kapok egy kis felszólalási időt egy ilyen fontos témában a vízgazdálkodás témájában. Sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy ez a jelentés, ami részben ugye Görögországról is szól, Hát nagyon sok tekintetben hiányos, sok a kihagyás benne, lehet, hogy itt az administratív kapacitásról is szó, szó van, meg politikai nézeteltérésekről, a tekintetben, hogy most keresztül viszik-e, megvalósítják-e a joganyagot, vagy sem. Minden esetben nagyon nagy érdeklődésre tart számot ez a téma, különösen, hogyha természetes élőhelyekről beszélünk, hiszen az embereket nagyban érdekli és értékelik is az őket körülbelül szép környezetet. Úgyhogy a kérdésem az, hogy hogy Görögország mennyiben tudott pénzt és támogatást szerezni a vízügyi irányelv átültetésének érdekében, és mit tud valójában tenni a bizottság annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon, és akár ösztönzőket teremtsen, hogy ne vesztegessük el az értékes időnket. Talán tudatában vannak annak, hogy hogy a tevékenységünk első ciklusa gyakorlatilag már a végéhez ért. Mit tegyen az új görög kormány annak érdekében, hogy biztosítani tudja, hogy átültetésre kerüljön a vízügyi keretirányelv. És egy utolsó dolog, újra és újra föltűnik elnök úr, az az, hogy Általánosságban véve a bizottság, de azért az Európai Unióban is úgy tűnik, hogy megreked a bejelentések szintjén, és aztán nagyon sok minden elvész a megvalósítás az átültetéskor. Úgyhogy a jogalkotás ott van az egyik oldalon, de a való világ ott van a másik oldalon, és egy nagy rés, egy nagy szakadék van a kettő között, ezt kellene közelíteni egymáshoz, annak érdekében, hogy tényleg előre juthassunk, előre tudjunk lépni a vízügyi keret irányelv kapcsán is. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottságnak, hogy válaszolhasson. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tekintettel az aggályokra, amelyeknek itt hangot adtak, hogy van egyáltalán előrelépés a a második tervünket illetően, a folyómederre vonatkozó terveket illetően, hát ez egy nehéz dió. Nagyon átfogó tárgyalásokat folytattunk a tagállamokkal annak érdekében, hogy végigmenjenek ezen a folyamaton, tartsanak konzult, nyilvános konzultációkat, és hát 2016-ban a bizottságnak elő is kell állniuk a tagállamoknak a konkrét tervekkel. De már az első körben nagyok a lemaradások, és hát ezeket értékeltük is, ezeket a kis tegedéseket részben meg is indokolták őket, de megpróbáljuk elsősorban a tagállamokkal közösen végezni a munkánkat, mégpedig úgy, hogy bilaterális szinten tárgyalunk, rá fókuszáljuk őket, azokat az ügyekre, témekre, témákra, amelyek nem kielégítőek, amelyeket esetleg kiadtak. Gondolok itt első sorban a menedzsment tervekre, ami hát kvázi egyfajta előzetes értékelés a második folyómeder gazdálkodási terv vonatkozásában. A második körben, a második fázisban már jobbak az információk, nem csak a státuszokra vonatkozóan, hanem a státusz monitorozását illetően is, illetve a konkrét politikai intézkedésekre vonatkozóan is, hiszen ezekkel lehet ezeket a réseket, a pajzson, a hiányosságokat leküzdeni. 15 mg per liter a standard nitrogénre vonatkozó határértékeket, illetően ezzel lehet egy stabil ökológiai rendszert biztosítani, nyilván az ökoszisztémától függ, de a vonatkozó mm, joganyag a nicátokat illetően egyébként még magasabb határértőket nevesít, és ha megengedik, Később majd erről is szólhatunk még. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit. Igen, szerettem volna még mondani valamit a mezőgazdaságról, illetve a lukas eresztő csövekről. Hát nyilván nagyon különböző helyeken merül föl a szennyezés, És hát az is igaz, hogy az ökológiai helyzet nem kielégítő. Nagyon különböző forrásokból származik a szennyezés, említettem is ezeket. Nyilván valóban az akváriumból nagyon magas az arány, és hát ezek azok a területek, amelyekre elsősorban koncentrálnunk kell. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kér még szót? Jó, nem, később lesz a másik napi rendi pont, akkor kap majd szót. Akkor térjünk rá a második kérdésre, és hadd kérjem meg a bizottságot, hogy vál, adja meg a válaszát, és akkor utána követjük a, következik a vita. So basically I think this goes on. Alapvetően a korábban feltett kérdésekkel kapcsolatban, hogy mit is tehetünk azért, hogy teljes mértékben végrehajtsuk az irányelvet. Idén, 2015-ben mostanra határoztuk meg a határidőt, hogy ezt a teljes megfelelést elérjük, ezt nem sikerült elérni. 53 százalékban érték el a tagállamok. Bocsánat, az EU területek, az EU víztestek 53 százalékában értük el a meghatározott célt. Ez előrelépés, mert hogyha a 2009-es szinthez képes nézzük, akkor ez 10%-os előrelépés, javulás. Gyakorlatilag ez 10 ezer további víztestet, folyót és egyéb területet érint. Most, hogy az, ez a pohár ez félig üres vagy félig tele van-e, attól függ, hogy honnan nézzük. Valóban egyetértek, ez nem elég, ennél többet kell tennünk, közben figyelembe kell venni azt is, hogy az összes intézkedéssel kapcsolatban előrelépést látunk, nem feltétlenül aznap, vagy abban az évben, vagy két évben, amikor azt bevezették, azután, amikor ezt bevezették, elég sok évre van szükség ahhoz, hogy valóban érzékelhető legyen a különbség a vízállapotán, a víztestek állapotán. Tehát ebből nem következtethetünk arra, hogy nem jó irányba mennének a dolgok. Ellenkezőleg a most említett javulással úgy gondoljuk, hogy a tendencia, az általános tendencia pozitív, és azt reméljük, hogy ugyanezt a tendenciát megerősíti majd az új adathalmaz, amelyet a tagállamoktól a második tervvel kapcsolatban fogunk kapni. Erőteljesebb fellépésre van szükség, ezt már elmondtam, kiegészítő fellépések más irányelvekben nitrált ipari kibocsátás, vegyi anyag, irányelv és joganyagokban is vannak ilyen részek, és ahogy mondtam, és meg akarom most ismételni, hogy a jövőben is nagyon szoros lesz az együttműködése a tagállamokkal. És a közös végrehajtási stratégiáról gyakran beszélünk különböző kérdésekben, legyen az mezőgazdaság, ecoflow, gazdaság, adatcsere, amikor a tagállamokkal egyeztetünk, és megpróbálunk egyeztetni például a vízkeret irányelv végrehajtásával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok milyen lépéseket hozhatnak. Tehát, hogyha az üzenet nem egyértelmű, és ezt a politikát már évek óta gyakoroljuk, akkor különböző büntető jellegű fellépéseket is hozhatunk, szankciókról is beszélhetünk, és így akkor megnézzük, hogy egy adott szakaszban meg lehet-e oldani ezen szakaszok közül a problémát, vagy bíróság elé kell vinni az ügyet. Még visszatérek majd erre részletesebben, de van még egy aspektus, a pénzügyi támogatás, amely rendelkezésre áll a különböző eszközökön keresztül, EU-s eszközökön keresztül, regionális és területfejlesztési alapokból, ezeket a tagállamoknak sokkal inkább ki kellene használniuk, mint amint azt jelenleg teszik. Azt látjuk, hogy bizonyos esetekben a vidékfejlesztési vagy a mezőgazdasági alaphoz tartozó intézkedések és az ide tartozó rendeletekhez tartozó eszközöket nem használják ki erre a célra, ami sajnálatos. Utolsó pontként ezzel kapcsolatban. Mi mindenképpen Szeretnénk az önök támogatására számítani minden tagállamban, hogy segítsenek minket abban, hogy a vízgyűjtőmedence rendezési tervek megfelelő figyelmet kapnak, hogy a politikai döntéshozók tudnak arról, hogy, hogyan, hogy hol kell még további erőfeszítéseket tenni, nem csak abban, hogy időben beküldjék az adatot, hanem abban is, hogy megfelelő politikai döntéseket hoznak a most felmerült kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. a képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm a bizottságnak, hogy tisztázta ezen kérdéseket a kérdések alapján. Értem, hogy pozitív tendencia körvonalazódik, de persze ez önmagában szép dolog, de 2015-re már nem itt kellene járnunk. Hogyha összesen 10%-os a javulás 5 év alatt, akkor ez túlságosan lassú. Fura lenne, hogyha az ECFIN főigazgatósága a költségvetési fegyelemmel kapcsolatban azt mondaná nekünk, persze, jó irányba mennek a dolgok. Általában ezen kérdésekkel kapcsolatban kicsit másként fogalmaz a bizottság, úgyhogy furcsa ez a különbségtétel, sajnos. Most konkrétabban, ami a, az irányelv végrehajtásával kapcsolatos közleményüket illeti. Önök is tudják, hogy sok tagállam csak a szokásos módon jár el, business as usual. És ebben az értelemben egyetértek, hogy további erőfeszítésre van szükség, de nem egyértelmű számomra, hogy a bizottság mikortól harap jobban rá a dolgokra, és biztosítja azt, hogy a tagállamok valóban több erőfeszítést tesznek, mert nagyon sok tagállamban csak a régi kerékvágásban folynak tovább a dolgok. Az egy dolog, hogy kommunikálunk, de én, nekem az az érzésem, hogy nem látják, hogy mennyire sürgős, hogy a tagállamok gyorsabban lépjenek és erőteljesebben. Milyen kiegészítő intézkedésekre van szükség? Ön is elmondta, hogy nyomást gyakorolna, és majd esetleg valamikor bírósághoz viszik az ügyet. Na de én azt kérdezném, hogy önök mit tesznek, hogyha egy tagállam nem tesz további erőfeszítéseket? Mikortól biztosítják azt, hogy ennél többet fognak tenni. Én azt várnám, hogy az év végéig ezt megtegyék, és hogyha ezt nem teszik meg a tagállamok, akkor a bizottság mikortól fog lépni, és itt konkrét válaszokat várok, nem egy magyarázatot arról, hogy önöknek milyen potenciálisan bevethető eszközeik vannak. Itt az idő, hogy további lépéseket tegyenek, a bizottságnak szigorúbbnak kellene lennie, ugyanúgy, mint ahogy azt a DG Ecofin teszi más kérdésekben. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más képviselő nem, szenne, nem szeretne hozzászólni. Grammatikákis képviselő. Elnézést. Köszönöm. A kolléga által felvetett gondolatot vinném tovább. Az általános helyzetről beszéltem Görögországban, és elhangzott a többi országok helyzete is. De most konkrétan itt 53%-ról beszélt a bizottság. Én nem tudom megmondani, hogy ez most visszalépés vagy előrelépés. Még egyszer elmondanám, hogy a víz kérdése rendkívül fontos, mind a polgárok, mind a képviselők számára. Nagyon fontos, hogy valódi előrelépést lássunk. Köszönöm. Dáli képviselő. Rövid kérdés a bizottság felé. A bizottság tud-e olyan ügyekről a tagállamokkal, amelyek azt mondanák, hogy kihívás jelent számukra az irányelv végrehajtása a klímafeltételekkel kapcsolatban, például krónikus víz erőforrás hiány, és a bizottság tud-e ilyen kihívásokról hogyan biztosítja azt, hogy a végrehajtási folyamata az irányelvnek megtörténik ezen tagországokban is, és hogyan tudja garantálni azt, hogy megfelelő figyelmet szentelnek ezen további kihívásoknak. Thank you very much, uh, Miss... Uh, köszönöm szépen. Müller képviselő. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Jan Hoitema kollégám mat helyettesítem itt most. Két kérdést nyújtott be az Európai Bizottsághoz, a négyes és a nyolcas kérdések voltak ezek. Kérném, hogy ezeket is válaszolják meg. Nincs nálam a két kérdés, de megkapták ezeket. Rendben. Akkor a következőképpen járjunk el. Az első kérdésnél kezdjük, és aztán haladunk szépen sorban. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottságnak. Elnézést, Pedicsini úr, tessék. Csak egy rövid kiegészítés ahhoz, amit Bass Eichhout mondott. Az Európai Bizottságot felszólítottuk, hogy egy olyan kérdéssel kapcsolatosan nyilatkozzon, amely bennünket Olaszországban rendkívüli módon foglalkoztat. Vannak bizonyos olajfinomítók, amelyek Dél-Olaszországban az ivóvíz készleteket szennyezik. Különböző nehézfémekkel szennyezik a talajvizet, széntartalmú vegyületekkel és hasonlókkal, az emberek viszont megisszák ezt a vizet, ami egészségügyi károsodásokat okoz. Az Európai Bizottság vizsgálódni kezdett, de mindez egy évvel ezelőtt történt, és azóta semmi hír az ügyről. Itt térek arra vissza, amit Bász Eichhout is mondott. Mi történik, hogy az ember már egyszer tudja, hogy megtörtént a baj? Megkapták az információkat arra vonatkozólag, hogy itt ilyesmi történt, sőt, akár sérülhettek, a polgárok alapvető jogai is egészségügyi károsodást szenvedtek. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő a jövőben? Köszönjük szépen! Ha nincs több kérdés, akkor az Európai Bizottságnak adjuk meg a szót, hogy válaszoljon, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! úgy gondolom, hogy az, amit a tisztelt képviselő az imént mondta, a nyolcas kérdéshez tartozik, úgyhogy akkor most a nyolcas kérdésre válaszolok először. Ez kapcsolódik több mindenhez, amit mások is mondtak. Mit teszünk konkrétan, hogyan kívánunk eljárni a jövőben? Nos, ahogyan elmondtam, két fronton közelítünk a dologhoz. Egyrészt nagyon intenzív párbeszédet folytatunk a tagállamokkal, próbáljuk megértetni velük azt, hogy hogyan kell ezt az irányelvet végrehajtani, illetve próbálunk dűlőre jutni abban, hogy hogyan kellene végrehajtani az irányelvet. Itt már eh, sikerült előrelépést elérni. Ez folyamatban van még most is, egyre intenzívebbé tesszük ezt a folyamatot. De persze, itt vannak a különböző jogsértési eljárások. Kb. 30-40 jogsértési eljárást vezettünk be a különböző vizekre vonatkozó jogszabályok kapcsán, ide sorolandó a vízkeret irányelv, de más egyebek is, például a folyamedrekre vonatkozó szabályok esetében is voltak jogsértési szabályok, és így tovább. Jogsértési eljárások tehát. Nagyon sok ilyen esetre került sor, és amennyire csak lehet nyomon követjük ezeket az ügyeket, jogilag is, de végeredményben nyilvánvalóan a tagállamoknak kell lépéseket foganatosítaniuk. És igen, itt vannak a 2015-ös célkitűzések, de minden bizonyal ön is emlékszik rá, hogy a négyes cikkben több kivétel is szerepel, amelyekkel élhetnek a tagállamok. 2027-ig is el lehet odázni a célok elérését bizonyos körülmények között, illetve bizonyos indokokkal. Nagyon sokat beszéltünk erről a tagállamokkal, és ez egy olyan terület, ahol javulást szeretnénk látni. A második eh, ciklusa a folyómedence menedzsment tervnek érinti ezt a kérdést. Ezen dolgozunk jelen pillanatban. Ami Görögországot illeti, most kaptuk meg Görögország legfrissebb tervét, amelyet idén augusztusban fogadott el Görögország. Jelen pillanatban vizsgáljuk a tervet, majd kiderül, hogy mi az eredmény, Egyelőre nem tudom előre bocsátani, hogy ez milyen eredménnyel zárul majd, de azt el tudom mondani, hogy folyamatosan tárgyalunk Görögországgal a második folyómedence menedzsment tervről azért, hogy a második ciklusban ne ismételje meg Görögország az első ciklusban elkövetett hibákat. Ami a vízhiányt illeti, a víz keret irányelv nyilvánvalóan nem csak a víz minőségére vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló víz mennyiségére is. Például az aszályok kezelésére vonatkozólag is tartalmaz rendelkezéseket az irányelv. Ez is szorosan összefügg a folyó medence menedzsment tervek kidolgozásának kérdésével. Remélem tudtam mindenre válaszolni, de néhány olyan kérdés, ami felmerült, majd később került terítékre, amikor a többi kérdést tárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök. A harmadik kérdés következik. Michel Danten tette fel a kérdést, azonnal meg is adom a bizottságnak a szót, hogy válaszoljon. Yeah, this, um... Köszönöm szépen. Hát ez a kérdés az Európai Bíróság ítéletére vonatkozik a, illetve hát, hogy hogyan kell értelmezni a vízügyi keretirvány, keretirányelvben foglaltokat. Nem azt jelenti azonban ez az ítélet, hogy nem lehet autorizálni vagy végrehajtani az illetékes kereten belüli terveket. Sokkal inkább harmonizált, egymásnak megfelelő ítéletről van szó, azaz fel kell mérni a tevékenységnek a kihatását, a, a következményét, és arra kell törekedni, hogy minden érintetnek az érdekét közelítsük, illetve ezek ne menjenek egymással szemben. Az autorizálásnak a folyamata nem új keletű, semmiféle meglepetést nem okoz, hiszen ez már az IEA a, és a Habitat irányelv kapcsán is megvolt, tehát ez nyilván egy észszerű alap. Azonban vannak feltételek, amelyeket teljesíteni kell, mielőtt az autorizálás elindulhat. Vannak derogációs lehetőségek, ezeket is a, az irányel foglalja magában. És a feltételeket illetően is el tudom mondani, hogy az ítéletet követően ezek nem változtak. Azok a projektek, amelyek az i IA alá esnek, vagy a Habitat irány 63-as cikke alá tartoznak. Hát ezeknek kontextusában nem kell tartani attól, hogy megfelelő projekteket ne lehessen végrehajtani, hiszen ezek a követelményeknek megfelelnek. Amennyiben a vízügyi keretirányelvben foglalt minőséget rontanák, akkor a 47-es cikk értelmében újra kell őket vizsgálni. A projektek adaptációját, adaptációját, illetően itt is az egyensúlyra kell törekedni, és ahogyan mondtam, hogy nem lehet minden projektet eredeti formájában végrehajtani, csak módosított formában. Ez is azt gondolom, hogy mindenképpen az Európai Unió környezetének javát fogja szolgálni. Jó, most adom meg a szót Michel Dantelnek elsőként. Je voudrais d'abord remercier Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak a magyarázatokért. Ami a bíróságítéletet illeti, amelyre hivatkozott, egyértelművé teszi, hogy milyen komoly értelmezésbeli eltérések vannak a tagállamok között a helyzet romlásával kapcsolatban, és hogy hogyan kell értelmezni azon dossziékat, amelyeket benyújtanak. Gazdasági célú munkálatokról van szó, tehát mondjuk ki tágítani a folyómedret, hogy szélesebb hajók is használhassák. Közben azt látjuk, hogy akkor ideiglenesen romlik a helyzet azon munkálatok miatt, amelyekkel javítani akarunk aztán hosszú távon rajta. Például, ami a hegyi patakokat illeti, amelyeknek a medrét ki kell bővíteni, hogy az áradás kockázata csökkenjen. A munkálatok során romlik a helyzet, de utána éppen, hogy restauráljuk és rekonstruáljuk a helyzetet, és javul a helyzet. Nos, ami a folyómedrek például bizonyos előírásoknak való megfelelését illeti, az árvízzel kapcsolatos irányelvnek való megfelelés is fontos cél, tehát értelmezésbeli konfliktusok lehetnek a vízidényelv és más irányelvek teljesítése között. A kérdésem az, hogy közép-hosszú távon a bizottság tervezi-e azt, hogy a vízkeret irányelve módosítson azért, hogy pontosítson, és hogy ezen konfliktusokat el lehessen kerülni, azért, hogy a vízkeret irányelv első számú céljának megfelelhessünk, mi szerint a víz és a természeti környezet helyzetén akarunk javítani. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban más valaki szeretne szót kérni a képviselők közül. I give time the floor to the commission. Akkor a bizottságnak visszaadom a szót. Well, <clears throat> one clarification. Egy pontosítást szeretnék tenni mert a vízügyi király elv az átmeneti romlásra nem terjed ki, amiről itt most szó esett. Remélem, hogy itt nincs félreértés közöttünk. A második dolog, amit kiemelnék, régóta, 2008 óta van egy közös végrehajtási iránymutatás, erre is utaltam már korábban, a kivételeket illetően és hát pontosan a kivételeket illetően és a, az Európai Bíróság ítéletét illetően itt koherens a megközelítés. Úgyhogy a bírósági ítéletek biztosítják a koherenciát. A 2016 és 18-as munkaprogramon a tagállamokkal közösen dolgozunk, és itt újra elővesszük majd a bíróság ítéletét annak biztosítására, hogy a tagállamok konzisztensen értelmezzék az ítéletet, hiszen nagyon sok esetben különbözőképpen értelmezik, de fontos, hogy a végrehajtás, az alkalmazás az ugyanaz legyen. Thank you very much. Now we can go to... Elnök, köszönöm. Mehetünk tovább akkor a B ponttal. Um, egyéb politikai területekkel való összefüggés, a négyes uh, kérdés a mezőgazdaság által okozott uh, szennyezésre vonatkozott, ezzel kapcsolatban is megadom szót a bizottságnak. Igen, ez már egy korábban is felmerült ügy, illetve kérdés, és csak ismételni tudom, hogy ebben a kontextusban kapcsolatban állunk az összes tagállammal, annak biztosítására, hogy uh, a vonatkozó direktívát helyesen átültessék. Ez nem teljesen az én illetékességi körömbe tartozó téma, de nyilván valóban összefüggésben áll a vízügyi keret irányelvvel. Nagyon sok információ a rendelkezésre, a nitrátokra vonatkozó joganyaggal kapcsolatban, és nyilván a kötelezettségvállalásoknak a teljesítése, valamint a végrehajtás az egyik legfontosabb feladat. Erre is utaltam már korábban. A bizottság számos ügyet vizsgált e tekintetben, és a tagállamokkal közösen készítjük elő az adaptációs stratégiának a mandátumát a következő két évre vonatkozóan, és ebben az összefüggésben fogjuk vizsgálni nagyon szigorúan azokat az eseteket, amelyek valóban befolyással, befolyással vannak az agráriumra, megoldási intézkedéseket is körülhatárolunk, ezeket is meg kell tárgyalni, a tagállamokkal, hiszen közösen kell a, a megoldásokat kidolgozni, és az értelmezést is, hiszen itt a diffúz szennyezés kérdését és a morfológiai változásokból adódó feladatokat is végig kell venni. Bilaterális szinten is van a tagállamokkal tárgyalás, így mindenki tudja, hogy az alapvető intézkedésekben sok a hiányosság még, és ezért nem csak ezeket az alapvető intézkedéseket kell végrehajtani, hanem a következő körben, amikor a folyómeder menedzsment terveket lefektetik, akkor a tagállamok részéről az a lehetőség is fenn kell, hogy álljon, hogy ezeken az alapvető intézkedéseken túllépjenek. Az Európai számbevőszék vizsgálja cross-compliance kérdését, ez a kap kapcsán már egyébként is felmerült, de a vízügyi, kirá, vízügyi keretirányelv és a kártevők elleni peszticidek fenntartható alkalmazását illetően is a megfelelő jogszabályokat be kell tartatni, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy szükség van módosításokra, akkor ebben is mindenkinek egyet kell érteni, és ezeket a szabályokat, a vízügyi keretirányelv és a peszticidek fenntartható alkalmazások vonatkozásában is be kell tartatni. Vannak más megbeszélések is, amelyek révén biztosítható az, hogy a mezőgazdasági ágazat képes teljesíteni a vízügyi keretirányelv adta célkitűzéseket, van egy kötelező hatája a gazdákra vonatkozó szabályoknak, de az is nagyon lényeges, hogy ezeket a tanácsokat betartsák, annak érdekében, hogy be tudják tartani, illetve teljesíteni tudják a célkitűzéseket. Vannak létező, jól működő mechanizmusok, aztán itt van az új vidékfejlesztési mechanizmus és az ehhez kapcsolódó joganyag. A kulcsfontosságú joganyagban megvan a lehetőség arra, hogy javítsuk a vízmenedzsmentet, a vízgazdálkodást, az agráriumon belül is, ezek explicit aspektusai, aspektusai a, az alapvetéseinknek, és ezeket nyilván belefoglaltuk a programjainkba. Számos intézkedéssel lehet a prioritásokat teljesíteni, például oktatással, tanácsadással, beruházással, több éves földgazdálkodási tervek, ezeket a tagállamok mind-mind megszívelhetik. 2019-ben lesz egy éves végrehajtási áttekintés, és akkor kell majd az előrelépéseket értékelnünk, tekintettel nyilván a vidékfejlesztési programokra. Köszönöm. Thank you very much. Uh, I give the floor before. Köszönöm szépen. Óken asszonynak adom meg a szót. Ja, kommer til at Köszönöm szépen, elnök úr. Dánul fogok reagálni az elhangzottakra. Köszönöm először is az Európai Bizottság képviselőjének az elmondottakat. Hatalmas problémákkal szembesülünk, sok tagállam, vagy legalábbis a legtöbb tagállam még mindig nem hozta meg a szükséges jogszabályokat, törvényeket, vagy úgy nyilatkozott, hogy nem hajlandó eleget tenni az előírásoknak, a saját hazámat említhetem példaként. A mi kormányunk például nem hozott létre környezetvédelmi minisztériumot. Az Agrárminisztérium alá tartozik a környezeti ügyek kezelése, és nyilván gondolhatják, hogy ez mivel jár, a környezetvédelmi szabályokat leépítik, háttérbe szorítják, és így háttérbe szorul a víz keretirányelvhez kapcsolódó jogalkotás is. Ezzel az új Dán kormánynál nem igazán lehet kezelni ezeket a kérdéseket. És hát súlyos gondok vannak az Európai Uniós jogszabályok átültetésével és végrehajtásával. Hogy az Európai Bizottság nem ragaszkodik hozzá és nem tartatja be a jogszabályokat, Hát Dánia évek óta küzdködik ezzel a kihívással, és hazámban, Dániában újra és újra vitalángol fel erről, és tudom, hogy vannak más tagállamok is, ahol ez gond. Dániában azonban nagyon jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság, úgyhogy itt végképp foglalkozni kellene ezzel. Tehát a kérdésem a bizottsághoz a következő. Szándékozik-e tenni valamit az Európai Bizottság ezen a téren? És a túlzott végrehajtással kapcsolatos vitáknak nem akarna végre véget vetni, hiszen nem a túlzott végrehajtással van gond, hanem a végrehajtás hiányával szembesülünk ehelyütt. Fontos lenne továbbá a cross-compliance, a keresztmegfelelés kérdését is kezelni. Mindenképpen alásnál a különböző rendelkezéseket, mindez, és a különböző környezetvédelmi rendelkezéseket Biztos vagyok abban, hogy nem csak Dánia esetében merül fel ez a probléma, gondolom sok más tagállam Európában is probléma az ilyesmi. Érdekelne, hogy hogyan kívánja kezelni ezeket a gondokat, ezeket a kihívásokat a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hojzling képviselő. Köszönöm szépen a lehetőséget. A nitrátok témája is felmerült. Vajon mi, mi a helyzet a tagállamokban ezzel kapcsolatosan? Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a nitrátok számaránya, illetve jelenlét, a nitrát mennyiség a talajvízben, továbbá mit látnak, a, hogyan látják a hatályos jogszabályok végrehajtását, és harmadsorban az új kapon belül a zöldítésről is döntöttünk. Hogyan gondolkodnak erről, javul majd a helyzet ennek évén, vagy úgy gondolkodnak, mint sok környezetvédelmi szervezet, amely azt mondja, hogy itt nem várható javulás a zöldítés által. Köszönöm. Köszönjük szépen, ha más nem kíván kérdezni, akkor ismét csak az Európai Bizottság kapja meg a szót, hogy válaszoljon a felvetésekre. Thank you, Chair, and uh, thank you, thank you for... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a hozzászólásokat. Köszönöm az Óken asszony által elmondottakat elsősorban. Igen, tisztában vagyunk azzal, hogy Dánia fontolgatja bizonyos intézkedések felülvizsgálatát, de szeretném elmondani mindenképpen, hogy az irányelvben lefektetett célokat különbözőképpen lehet elérni. A bizottság azt akarja, hogy a célokat érjük el, olyan programok és intézkedések és tervek révén, amelyeket mi a bizottságban megkapunk. Ezen, ezek alapján el tudjuk tehát mondani, hogy a foganatosítandó lépések vajon eredményesek-e, vagy sem. De hát épp két forduló kellős közepén vagyunk. Az első forduló során már megvitattuk a tagállamokkal a tervezett lépéseket, Dániával is többek között. Most várjuk a második ciklusban a menedzsment terveket, és akkor majd meglátjuk, hogy Dánia eleget tesz-e a vízkeret irányelv előírásainak, csak akkor, hogyha ezt meg tudjuk állapítani, akkor tudunk a következő lépésekről dönteni, és arról, hogy esetleg milyen újabb lépésekre lenne szükség. Ami a szembevőszék jelentését illetén, nem csak nagyon tüzetesen átolvastuk azt, hanem meg is vitattuk a szembevőszékkel a jelentést. pozitív szellemben reagáltunk is a jelentésre, és a szembevőszék ajánlásai közül sokat meg is szívleltünk. Nem minden esetben van ez így, itt most szívesen beszámolnék a részletekről is, de biztos vagyok abban, hogy összességében az ajánlások nagy részét megfogadtuk, de szeretném elmondani, azt is, hogy nem az Európai Bizottság kezében van ez, szükségszerűen a tagállamok kezében van. Mindez a tagállamoknak kell megtenniük a szükséges lépéseket. Mi megállapíthatjuk, hogy megtették ezeket a lépéseket vagy sem. Kommunikálhatunk az adott tagállammal, meggyőzhetjük a tagállamot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és a megfelelő lépéseket tegyék meg az adott tagállamban, és ha szükség van rá, akkor bírósághoz is fordulhatunk. Említettem már, hogy hány kötelezettségszegési vagy jogsértési eljárás zajlik, mi bizottságként ehhez az eszközhöz tudunk nyúlni, és azt hiszem, ez inkább olyan kérdés, amelyet talán a tagállamoknak kell szegezni. fontos bevonni az összes érdekelt felet, az önkormányzatokat is, többek között ez a tagállam feladata, a tagállam felelőssége. Ennyiben hagynám, remélem, hogy sikerült a kérdések lényegére válaszolnom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rátérhetünk a következő kérdésre. új tema úr kérdéséről van szó. Most is megadom a lehetőséget a bizottságnak, hogy reagáljon, és utána majd Müller asszony válaszol. Köszönöm szépen! Sokat beszéltünk már a nitrátokról, illetve a rájuk vonatkozó irányelvről. A folyómeder menedzsment tervekben, azok második ciklusában a tagállamoknak fel kell mérniük, hogy hol tartanak, tekintettel a vízkeret irányelvben meghatározott kötelezettségeikre, meg kell határozniuk, hogy milyen módon kívánják végrehajtani a monitorozást, és eh, meg kell határozniuk a szükséges lépéseket. Ahogyan már az előző válaszadásaim során is elmondtam, a nitrátokra és a madarak élőhelyére vonatkozó irányelvet a vízkeret irányelv szerves részének tekintjük. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a szükséges lépések megtörténnek, de biztosítaniuk kell azt is, illetve meg kell fontolniuk azt, hogy ezek a lépések elegendőek-e, vagy pedig esetleg további lépésekre van szükség. Ezt is lefekteti a vízkeret irányelv, mint követelményt. Néhány lépésről már szó esett, amelyek túlmutatnak. Ezen legyen szó mezőgazdasági lépésekről, vagy más irányelvekből eredő követelményekről, a tagállamokon múlik ennek megítélése, és amíg elégségesek a lépések a helyzet kezelésére, mi hajlandóak vagyunk pozitív értékelést adni a következő folyómedence menedzsment tervek kapcsán. Szeretnék a fejlesztési programok és az egyéb nemzeti programok alá tartozó költségvetésre is utalni, a tagállamoknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy van itt egy igen jó mechanizmus, amely segítheti őket abban, hogy eleget tegyenek a vízkeret irányelv követelményeinek. Köszönöm. Köszönjük szépen, Müller asszony, parancsoljon! Elnézést, mondja az elnök, nem tudom, hogy szeretne valaki még hozzászólni a témához. Nem. Akkor a következő kérdés következik. A vidéki területeken működő vállalkozások versenyképessége megint csak a bizottságnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Elmondtam a kezdetén, hogy a mezőgazdasági gyakorlatoknak szignifikáns hatása van, és a legtöbb esetben sajnálatos módon negatív hatással vannak a minőségre és az ökoszisztéma integritására is. Azt gondolom, hogy a bizottság végrehajtásról szóló jelentésében, illetve a környezetvédelem helyzetére vonatkozó jelentésünkben is beszámoltunk erről. A gazdák és a termőföld gazda, gazdák is, tehát a föld tulajdonosok is felelősek, hiszen ők is felelnek azért a vízért, amit aztán megisznek az emberek, de tudjuk, hogy az áradások is visszaszoríthatók, bizonyos intézkedésekkel, illetve az erózió visszaszorításával. Mindez természetesen a vidéki területekre és magára a gazdálkodásra is nagy hatása van, amely utána áttevődik a társadalomra is, a népességre is. Hogyan tudjuk kezelni ezt? A gazdák társadalma, a mezőgazdasági ágazatnak szüksége van arra, hogy a szükséges lépéseket megtegye, meghozza az intézkedéseket, de ez a kérdéskör sok esetben bizonyos számú és volumenű gazdaságtól is ered. És hát ne felejtsük el, hogy a mezőgazdaság 40%-át hasítja ki az EU költségvetésnek, amely részben ugye a, arra is fordítható, hogy például a vízügyi irány, keretirányelvben foglalt szabályoknak meg tudjanak felelni a gazdák. Tehát a, az agrárpolitika mindkét pillére alatt gyakorlatilag az a célkitűzés, hogy a megfelelő entitások, illetve a gazdák biztosítani tudják azt, hogy a megfelelő, megengedett intézkedéseket foganatosítsák. De a vidékfejlesztési tervek sem elhanyagolhatók, hiszen a támogatások is ennek keretében nyújtandók, és megvannak a szabályok arra nézvést is, hogy hol kaphatnak közvetlen kifejezetést a gazdák, amennyiben bizonyos intézkedéseket magukra vállalnak, gondolok itt arra, hogy pufferzónákat állítanak föl, azaz olyan területeket a, a, alakítanak ki, amelyek ökológiailag ö, biztonságosnak ö, tekinthetők, vagy egyfajta sávokat alakítanak ki, amelyel például az eróziót visszaszorítják. Tehát azért nem arról van szó, hogy itt mindenki magárban hagyva, vannak alapok, vannak pénzeszközök, ezeket igénybe lehet venni, és értjük, hogy a vidékfejlesztési tervek kapcsán ezeket nem használják ki sokszor a tagállamok, annak érdekében, hogy mondjuk a vidékfejlesztést előmozdítják. Ez nagy feladat, mi is tudjuk, sok a terv, hogy ami megjön, beérkezik a tagállamok részéről a kap keretében a vidékfejlesztésre vonatkozóan, de sokszor egyszerűen tudatlanok a szereplők. Mert vannak olyan intézkedések, amelyel lehet finanszírozni a szükséges lépéseket, fellépéseket. Például a nitrátokra vonatkozó irányelvben foglalt kötelezettségekre, vagy akár a vízügyi, király, vízügyi keret irányelvben foglaltakra. Fogékonyá kell tenni egyszerűen a tagállamokat arra, hogy rendelkezésre állnak ezek az alapok, de már ez nagyon sok erőfeszítésbe kerül, és nem értjük sokszor, hogy a tagállamok miért nem tudják a fogékonyságukat növelni a gazdáknak. Ez ebbe az irányba az hogy rendelkezésre állnak ezek az alapok, hiszen ezek ott vannak, de nem használják ki az érintettek. Tehát még egyszer mondom, a fogékonyátétel tétel növelése nagyon lényeges, illetve annak a lehetősége, hogy itt javításokat eszközöljünk ki, ezt is szeretném még egyszer aláhúzni. Vannak iránymutatási dokumentumok, ezeket is megemlítenénk, főleg, hogyha olyan intézkedésekről van szó, ahol aránytalanság van a költségek és a hatékonyság tekintetében, tehát a műszaki kivitelezhetőség, ott is lehetnek aránytalan költségek, miközben a természeti adatságok mások, melyeket sokkal inkább arra kéne felhasználni, hogy biztosítsuk, hogy egyáltalán ne ragadjanak meg egy-egy intézkedést. Vannak persze a vízügyi keretirányelvnek vonatkozó szakaszai, amelyeket bizonyos esetben lehet alkalmazni, azonban amennyiben erre sor kerül, megfelelő dokumentációra van szükség, megfelelő indokolás birtokában lehet ezeket felhasználni. Fontos az is, hogy a tagállamok ezeket a különböző módozatokat használják, hiszen így tudják támogatni a gazdáikat, a gazdák társadalmát, és így lehet a vízügyi keretirányelvben foglalt követelményeket is teljesíteni. Nyilván az irányító hatóságok feladata az lenne, hogy fogékonyá tegyék a társadalmat az ilyen intézkedéseknek az igénybevételére, illetve ennek lehetőségére, hiszen így lehet utána az intézkedéseket is végrehajtani. Thank you very much. I don't know if there are questions from the colleagues. Köszönöm szépen. Van-e további kérdés? Nincsen? Akkor térjünk át a következő kérdésre. Rivázi képviselő a vízben található gyógyszerekről. A bizottság nem gondolom, hogy válaszoljon rá, majd pedig megnyitom a vitát is. Thank you, Chair. Uh, we have... Köszönöm, elnök úr. Ezen konkrét kérdéssel már egy ideje foglalkozunk. Készült egy tanulmány, készítettünk, tettünk egy tanulmányt tavaly júniusban, és a bizottsági workshopban szeptemberben folytattunk erről tárgyalásokat 2014. szeptemberében. A konzultánsok különböző opciókat dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy a vízben található gyógyszerekkel hogyan lehet eljárnunk, és egy esetleges stratégiát hogy tudunk kidolgozni, vagy a stratégiához kapcsolódó bizottsági inputot hogyan tudjuk kidolgozni, azzal kapcsolatban, hogy a környezetvédelmi, a környezet minőségi szabványra vonatkozó irányelvnek hogyan lehet megfelelni még folytatjuk a tárgyalásokat erről a kérdésről, a stratégiáról. De megpróbálunk úgy eljárni, hogy folytatjuk a tárgyalásokat belső szinten a különböző részlegekkel és az érintett felekkel most meg kell néznünk, hogy pontosan mikor is tudunk megfogalmazni egy ilyen stratégiát, utána nem feltétlenül ugyanakkor kell még konkrét intézkedésekről is dönteni a stratégiában. Annak a kérdése, hogy konkrét intézkedéseket javasolunk-e, mint minden más politikával kapcsolatban, akkor ezekre vonatkozóan is hatástanományt kellene készítetnünk valamikor, azért, hogy beindulhasson, és erről tárgyalásokat kell folytatni. Időközben azt elmondhatjuk, hogy az anyagok monitorozása a bizottság új watch-listjén a következő hónapban indul be a tervek szerint, és ezért a listára kerülő gyógyszerek monitorozása is beindul a környezetminőségi szabványoknak megfelelően, és az antibiotikumokra vonatkozó jogi aktusoknak megfelelően. És a prioritást élvező anyagokkal kapcsolatos felülvizsgálat is most kezdődik, és más gyógyszeripari anyaggal kapcsolatos fellépések is várhatók. Tehát a potenciális kockázata a gyógyszereknek és más mikropollutenseknek vagy szennyezőknek nagyon komoly, ezt mi komolyan vesszük, folytatjuk az ezzel kapcsolatos minkát, és onnantól, hogy lezártuk ezt, természetesen ezt a többi érintett félnek is továbbadjuk, és átláthatóan járunk el. Ennek köszönöm, Rivázi képviselő. Köszönöm a választ. De hát ez nem igazán elégít ki engem. Mivel a 2013-as irányelv alapján a bizottságnak a következő stratégiát a vízszennyezéssel kapcsolatban 2015. szeptember 12-éig kellett volna lezárni. Hát kicsit úgy járnak el, mint az endokrin disruptorokkal. Azt kérjük, hogy dolgozzanak ki egy stratégiát, emlékezzenek a disruptorokra, az 2013 volt, ezt 2015-re kellene a mostanit kidolgozni, erre azt mondják, hogy igen, megnézzük, hogy vannak-e problémák, stb. Nos, én a bizottságnak azt mondom, hogy önöknél vannak hozzáértő emberek. Nagyon fontos, hogy legyen egy lista a gyógyszerekről, amelyekről tudjuk, hogy ennek egészségügyi kockázata van. Hogyha egy ilyen lista létezik, akkor utána mi a tagállamokra nyomást gyakorolhatunk azért, hogy tartsák tiszteletben a listát. De hogyha a tagállamokra delegáljuk ezt, akkor ők azt mondják, hogy ő, vannak tudományos bizonytalanságok, úgyhogy mi nem tehetünk semmit. A bizottságtól tehát azt kérném, miután a parlament felkérte önöket erre, akkor ezt tegyék meg. Másodszorban. Egy kicsit olyan, mint ez a, olyan ez, mint a Volkswagen. Ha megnézzük a víznek a toxikussági tesztjeit, ezek most már idejét múltak. Baktériumokat tesztelünk és egyebeket, miközben nem azt kellene tesztelnünk, hanem azt, hogy mennyire mérgező a víz. Most talán az ivóvízben is kellene a mérgező szintet mérni, és az ezzel kapcsolatos teszteket frissíteni. Hiszen a Volkswagen-nel kapcsolatban is elmondhattuk, hogy a tesztek nem felelnek meg a valós életnek. Hát a víztesztekkel kapcsolatban is hasonló a helyzet. Új teszteket kellene a vegyi anyagokra vonatkozóan kidolgozni és alkalmazni. Tudjuk jól, hogy az endokrin disruptorok megtalálhatóak a vízben. A koktél hatás és az egyes ilyen disruptorok között szintén létezik, és semmit sem teszünk ellenük. Utolsóként, több mint 160 orvosi összetételű anyagot lehet megtalálni a vízben. Hogyha valakinek azt mondjuk, hogy jobb, hogyha csapvizet iszza, mert az környezetvédőbb, mint hogyha ásványvizet vásárol, közben pedig 160 ilyen anyagot találnak a csapvízben, hát akkor a bizottság felé az az üzenetem, hogy ébredjenek fel, legyenek proaktívabbak, készítsenek javaslatokat, amikor mi azt mondjuk, hogy határidő van, akkor azt tartsák be. Ha megengedik. Elnök, köszönöm szépen. Most a bizottságnak megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, értem én, hogy ön miről beszél. Közben azt mondanám, hogy ez nem olyan kérdés, amely nem lenne összetett, ami a vízben található gyógyszer anyagokat illeti. A hatóságokkal, illetékes hatóságokkal konzultálunk, és tudjuk, hogy ez probléma. De biztos vagyok abban, és biztosítottak erről, hogy jelenleg egészségügyi kockázat ennek nincsen. Olyan mennyiségről beszélünk, amely még nem éri el azon küszöbértéget, amelyet az erre vonatkozó joganyagban mi meghatároztunk például az ivóvízzel kapcsolatban. Másodszorban Jelenleg ez leginkább azért probléma, mert ez a tendencia megerősödhet a jövőben. Tehát meg kell néznünk, hogy ezen anyagokat hogyan lehet kiszűrni, eltávolítani. Tudjuk, hogy vannak erre vonatkozó technológiák, de ezeknek költségük is van. Hogyha valaki a folyamat végét nézi meg, úgymond a vezeték végét, a csap végét, akkor azt kell megnézni, hogy ugye kinek kell ezért fizetnie. Elviekben jó már gyökereiben kezelni a problémát, de ez azt jelenti, hogy időre van szükség, ezen idő alatt tárgyalásokat kell folytatni a tagállamokkal, más érintett felekkel, és tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek aktívan intenzíven foglalkoznak a kérdésekkel, velük kapcsolatban állunk, tárgyalunk, de jelenleg azt tudom mondani, hogy igen, mi is nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést, de majd foglalkozunk vele, és valóban késésben vagyunk, de azért vagyunk késésben, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy összetett kérdés, kellő átgondolásra van, idő, van szükségünk. Elnök, köszönöm szépen. Valószínű, hogy az utolsó kérdéshez értünk. A nyolcas kérdés. Az EFDD részéről Pedicsini képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen visszatértünk a képviselő kérdéséhez, amelyről már korábban szó volt. Az Európai Parlamentnek a biztos úr válaszában, írásos válaszában a Lágó del Petruzio ügyel kapcsolatban elmondtuk, hogy a vizsgálatok folyamatban vannak. Ezt szeretném kiemelni. A bizottság az összes meghozott olasz hatóságok által meghozott intézkedéseket felméri, hogy biztosítsák, hogy a Petrusillo tóra vonatkozó intézkedések megfelelnek-e az EU-s jogszabályoknak. Tehát vannak fellépési lehetőségek, nem ignoráljuk azt, ami történik. Egyetemen látjuk, hogy ezzel az ügyel foglalkozni kell. és ezt megtettük, ahogy azt most el is mondtam. Közben egy olyan folyamat közepén járunk, és ezt önök is értik, és tudják, amelyben a bizottság egyelőre nem adhat tájékoztatást egy folyamatban lévő ügyről. Közben azért azt megerősíteném, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban sikerül előrelépnünk, az olasz hatóságokkal konzultálunk, és mostanra kiegészítő információkat kaptunk idén áprilisban, és jelenleg mérjük fel ezen információt, és ezen elemzésünk alapján megtesszük majd a szükséges lépéseket. Elnök, köszönöm szépen. Pedicini képviselő szeretné erre reagálni, gondolom. A helyi intézmények, a különböző régiók már jelezték, hogy átlépték a meghatározott értékeket, és komoly túllépésekről van itt szó. Komoly mértékben meghaladják az értékeket. Nos, mi lesz itt az eljárás? Szabásértési eljárás? Hát annak nem sok eredménye lesz. A szabásértési eljárást a polgárok finanszírozzák, azok, akiknek az egészségük már így is romlik. Úgy gondolom, hogy új eszközökkel, új eszközöket kellene kidolgoznunk azért, hogy az alaphelyzeten tudjunk változtatni, mert az önök által javasolt rendszer nem működik szabálysértési eljárás. Ön ezt említette meg. Hogyha ezt egy olyan közigazgatás indítja, amelyet a nagy lobbik választják meg, olyan lobbikról beszélek, amelyek ezen politikusok kampányát finanszírozzák, ezáltal így engedélyezik ezt a szennyezést. És amikor ez a szabálysértési eljárás beindul, akkor nem azt fogja büntetni, aki szennyezett, tehát a szennyező fizet elvét így nem tudjuk betartani, és a polgároknak kell duplán megfizetni ennek az árát. Ez itt a probléma. Ez itt a sarokköve a dolgoknak. Azt láttuk, hogy a szabálysértési eljárás nem hatékony. Mi legyen akkor a polgárokra tett hatásával ennek? Bizottság. Köszönöm szépen. Egy kicsit meglepődtem most, ugyanis a szabálysértési eljárás, de nem itt tartunk még, hanem egy kísérleti szakaszban vagyunk, azért a tisztánlátás kedvéért ezt szeretném hangsúlyozni, de akár hányszor egy ilyen szabálysértési eljárásra kerül sor, akkor az úgy zajlik, hogy a tagállam figyelmét felhívjuk vagy valamire, és a tagállam vagy az illetékes hatóságok megvédhetik magukat. Nyilatkozhatnak azzal kapcsolatosan, hogy a mi értelmezésünk helytálló ő szerintük vagy sem, elindul egy folyamat, és amikor azt megalapozottnak látjuk, akkor indul el a bírósági eljárás. Ez egy olyan folyamat, amely hosszadalmas ugyan, de ez ideig bevált, és indokolt esetben egy szükséges eljárás is. Ettől eltekintve sok esetben közvetlenül beszélünk a hatóságokkal és a nemzeti hatóságokkal, ugyanis ők a partnereink ebben, hozzájuk tudunk fordulni. Egy-egy ilyen kérdés kezelésében tőlük kérünk segítséget, támogatást, ugyanúgy, ahogyan a vízkeretirányelv esetében is tettük, de itt megint csak az irányelv bizonyos bekezdései értelmezés tárgyaivel válhatnak. Hogyha határértékekről van szó, akkor nyilván ez nem így van, egyszerűen meg kell felelni a különböző határértékeknek, és itt rá is térek, vagy el is érkeztem a lényeghez. Az, amiről ön szól, amit ön leírt, mint jelenség, az a tagállamok hatáskörébe tartozik, a tagállamnak kell meghozni a szükséges lépéseket, biztosítva ezáltal azt, hogy a polgárok, illetve egy adott régió lakosai biztonságban élnek, és nincsenek kitéve különböző szennyező anyagoknak. Ez nem olyasmi, amit mi az Európai Bizottság részéről közvetlenül orvosolni tudnánk. Mi nem tudunk közvetlenül beavatkozni, csak nagyon konkrét esetekben van eszközünk a beavatkozásra, és hát nyilván jó lenne beavatkozni, hiszen ezzel teljesen megváltozna a tagállami és a bizottsági hatáskörök közötti egyensúly, de még egyszer elmondom, a végrehajtás mindig a tagállam hatáskörébe tartozik, Úgyhogy úgy gondolom, hogy az illetékes hatóságokhoz kell fordulni az adott tagállamban. Nekik kell megtenniük a szükséges lépéseket, hogy biztosítsák, hogy a polgárok és a környezet megóvása lehetővé váljon. Thank you very much. Sorry, uh, Chair, can I... Elnézést, elnök úr. A kollégám valami fontosat csúgott meg nekem itt az imént, ez olyasmi, amit nemzeti szinten lehet nyomon követni, ami az eljárás illeti. Tehát nemzetállami szinten kell elindulnia ennek a folyamatnak, az esetek többségében, nemzeti szinten fogalmazódnak meg a panaszok, és meg kell vizsgálni, hogy a nemzeti hatáskörben vajon szavatolható-e az irányelv végrehajtása. Ha ez nem működik, akkor lehet európai szinten panaszt emelni. Így lehetne talán eljárni. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel azt hiszem lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, már csak azért is, mert van még egy napirendi pontunk. Ezt a kérdést elnapolhatjuk egy másik ülésre. És most kérném Szikierszki urat, az Agri Szakbizottság elnökét és a Deve Szakbizottság elnökét, hogy jöjjenek ide a pódiumra, és szeretném megkérni a FAO tól érkezett vendégeket is, hogy fáradjanak ide, hogy neki láthassunk a következő napi rendi pontnak. Két perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk.